gunkénak, és ezzel a betegek jogait fogjuk tudni segíteni, hiszen róluk van szó, és a minőségi egészségügyi ellátás a cél. Köszönöm szépen! Ezzel lezárjuk a vitát, mondja az elnök, és holnap délben fogunk erről a témáról szavazni. El siguiente punto del orden del día. Következő napi rendi pontunk. Egy nagyon furcsa közös vita. Először egyik témánk az Alzheimer kór, másik pedig az inhalátorok. Kezdjünk egy drámai fontosságú témával, amelynek Marisa Matias asszony jelentéstevője. Az Alzheimer korra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezés a címe ennek a napirendi pontnak. Utána pedig az asztmainhalátorok kérdésére válaszol majd a bizottság. Először megadnám a szót Mátias asszonynak, négy perce van, hiszen ő a jelentéstő. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy egy példát szeretnék felhozni arra, hogy mennyire sürgős ez a kezdeményezés. Hat hónappal ezelőtt kezdtük a munkát a parlamentben ezzel kapcsolatban, és hogyha azt az időt számoljuk, hogy a szavazásig mennyi idő telik el. Ez idő alatt több mint 700 embernél mutatták ki Európában az Alzheimer kort. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos ez a téma. Azok, akik az Alzheimer-től és más demenciáktól szenvednek Európában, az a majdnem 10 millió ember, akik összesen szenvednek ezektől a betegségektől, megérdemlik a figyelmet. Nem tudunk, nem szabad diszkriminálnunk a páciensek és az országok között. Így aztán nagyon fontos a kutatásra koncentrálnunk. Nagyon tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy 20 évente megduplázódik az Alzheimeres betegek száma, és hogyha nem figyelünk oda, akkor azt odáig juthatunk, hogy négy évente duplázódik meg ez a szám. Fel kell kutatnunk ennek a betegségnek az okait, ehhez azonban kutatásra, immunológiai kutatásokra és összefogásra van szükség. Ezen kívül meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan lehet jobban koncentrálnunk a megelőzésre, a kockázati tényezők felkutatására, a gondozók képzésére, a családok tájékoztatására, a stigmatizáció megszüntetésére kell koncentrálnunk. Minden országnak szüksége van egy nemzeti cselekvési tervre, amely kompatibilis lesz majd európai szinten. A tagállamok nem engedhetik meg maguknak, hogy első és másodosztályú betegekre kategorizálják az érintetteket, mind egyenlő ellátást kell, hogy kapjanak. Így aztán nagyon sürgős ez az ügy, a lehető legjobb egészségügyi ellátást kell adnunk. Nem szabad elkerülnünk azt, hogy beszéljünk erről a témáról, csak azért, mert gazdasági válságban élünk. A gazdasági tényezők nem fogják meggyógyítani a betegeket, sokkal jobb, hogyha most szembenézünk a problémával. Be kell ruháznunk a támogatásba, a kutatásba, a gondozók támogatásába, gyakran őket elfelejtjük. Minden egyén, aki Alzheimer korra, korra szenved, három gondozót igényel, nem tölthet egyedül egyetlen óra hosszát sem. Tehát ez egyértelmű, hogy összefogásra van szükségünk, és szolidaritásra a tagállamok között azért, hogy megoldhassuk ezt a problémát. Az együttműködésre nagyon nagy hangsúlyt helyezünk, hiszen tudjuk, hogy izoláltan nem oldhatjuk meg ezt a problémát. A parlament együtt kell, hogy működjön, a parlament belül is, a frakciók között. Engem három kolléganőm támogatott az én frakciómban különösen, és talán éppen nem véletlen az, hogy pont nők vettek részt ebben a munkában, hiszen nagyon gyakran a nőket érinti ez a probléma, hiszen ők gondozzák az, a betegeket, akik gyakran férfiak egyébként, tehát itt van egy kis rejtett diszkrimináció. Szeretném megkérdezni a biztos úrtól most, hogy a jelentésem mely javaslatait hajlandó felkarolni, és mikor fogja ezeket elfogadtatni, mikor ismeri el, hogy milyen sürgős ez a probléma. A senyora... Köszönöm, most 5 percre megadom a szót Madzoni asszonynak. A szóbeli választigélő kérdés szerzőjének. Mikrofon nélküli hozzászólás. Köszönöm, Én is egyetértek azzal, hogy nem túlságosan logikus az, hogy az Alzheimer kort és az aszma inhalátorokat egy közös vitában tárgyaljuk meg. A lényeg azonban az, hogy mégiscsak beszélünk erről. A petíciós bizottság nevében nyújtottam be ezt a szobori igénylő kérdést. Az egy kis európai vállalkozás ügyéről van szó. 97 óta megoldatlan ügyről van szó, és a petíciós bizottságig is eljutott ez. Egy asztma inhalátor esetéről van szó, amelyet 1990-ben for, hoztak forgalomba. A 93 per 42-es irányelv azt mondja ki, hogy a forgalmazónak mindenképpen garantálnia kell ennek a terméknek a biztonságosságát. Természetesen termékek, a termékek biztonságát az Európai Bizottság is ellenőrizheti, 97 és 2005 között betiltották azonban Németországban ezt, az inhalá, ezt a típusú inhalátort, nem pontosan tudni, hogy miért, és Bajorország föl nem tárt okokból arra kérte a szobaforgó kisvállalkozást, hogy hagyjon fel a forgalmazásról. Nos, az ellenőrzési eljárás során arra jutott az ellenőrző, hogy tökéletesen megfelel az európai normáknak ez az inhalátor. Felmerült tehát a kétség, hogy a bajor hatóságok vajon miért nyilvánították nem megfelelőnek ezt az inhalátort. Egyébként a 93 per 42-es irányelv 8. cikkében foglalt védzáradék eljárás pontosan ezzel foglalkozik. Nem dokumentált eljárásokról van még hírünk ezzel kapcsolatban, és aztán 1997-ben minden előzetes tájékoztatás nélkül a Szövetségi Egészségügyi Hivatal visszavonta a piacról, tehát betiltotta a forgalmazását ennek az inhalátornak. A 93 per 42-es irányelv védzáradéka gyakorlatilag nem, nem ö, nyújt segítséget, hiszen nem történt meg az előállítóval a konzultáció. Egyfajta csöndről beszélhetünk tehát. Ez azt jelenti, hogy a német hatóságok a német hatóságok intézkedése megalapozatlan volt. Nem kommunikáltak megfelelően a szóban forgó vállalattal, és 2005-ben ismételten arra jut valamilyen oknál fogva a német hatóság, hogy a forgalmazását ennek az inhalátornak meg kell szüntetni. Pontosan nem értjük, hogy mi indokolta ezt az intézkedést. Nem volt megfelelő kommunikáció, nem volt lehetősége a szóban forgó vállalatnak arra, hogy jogsegéllyel érje, éljen, illetve hogy fellebbezzen. 15 éve várnak már a megfelelő válaszra, 15 éve nem tudják forgalmazni a terméküket. Bizonyos dokumentumok rendelkezésükre állnak, hiszen hat évig legális volt ennek az inhalátornak a forgalmazása, és a dokumentumok azt támasztják alá, hogy nagyon pozitív eh, hatással volt az asztmás betegekre ez az inhalátor, és számos megtakarítással is járt. Klein úr a petíciós bizottság felé fordult, ő képviseli a szobaforgó német vállalatot. Úgy vélte, hogy túlságosan régóta húzódik már ez az idő, ez a, az ügy. A petíciós bizottság informálisan megbeszéléseket folytatott a bizottsággal, hiszen mi is úgy véljük, hogy nagyon elhúzódott ez az ügy. Azt kérjük, hogy ismételten biztosítsanak minket arról, hogy ez a termék igenis megfelel az európai normáknak, avagy ha nem, akkor kérjük, hogy egy bírósági ítéletet mutassanak nekünk, amely mint egy szentisíti a termék betiltását. Sajnálatos módon ezért kell élnem a szóbeli válaszigélő kérdés módszerével. Itt a tisztelt ház előtt kérem a biztost arra, hogy, hogy világosan fogalmazzon, nagyon választ erre a kérdésre, az alapjogi kartában foglaltakat tiporták sárban nem volt elég aktív a bizottság, és azt gondolom, hogy Klein úrnak nem volt lehetősége arra, hogy megfelelő jogorvoslatot keresse. Komoly kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy valóban komolyan gondolja-e a bizottság a kkv védelmét. Erről szólnak a kérdéseim, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Madzoni asszony. Köszönöm, hogy egyetért velem abban, hogy nem értjük, miért párosították ezt a két témát a mai közös vita során. Semmiféle tartalmi közösség nincsen a két témában. Ön a petíciós bizottságot képviseli, én is tagja vagyok a petíciós bizottságnak, úgyhogy örülök annak, hogy egyáltalán szóba kerül ez a mai téma. Nem értem, hogy ilyen eltérő természetű témákat hogyan lehet összekeverni, illetve egyetlen vita során ezeket megtárgyalni. De ne keresjük ennek az okát. Most pedig a bizottság nevében megadom a szót Dali biztosnak. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Először is engedjék meg, hogy kifejezem nagyra becsülésemet a parlament előtt, illetve Matthias asszony előtt, akik az Alzheimer kor és más demenciás megbetegségesek ügyével foglalkoznak. Az Európai Bizottság osztja az önök által megfogalmazott aggályokat. A demencia több millió európai ö, szenvedését és családtagjaik szenvedését okozza. Az egyre öregedő európai lakosság tényét látva ideje lépnünk. Ezért a bizottság egy az Alzheimer-rel foglalkozó kommunikét tett az asztalra 2009-ben a diagnózis, a megelőzés javítása érdekében, a kutatás és a legjobb gyakorlatok cseréje érdekében. Örülök, hogy az Európai Parlament támogatta az ez irányban kifejtett munkát, és egy átfogó ajánlás tervezetet terjesztett be. Ezek nagyon időszerűek, hiszen az Európai Bizottság éppen jövő áprilisban szeretne egy közös cselekvést elindítani a tagállamokkal együtt, amelyet Alkóv keretben, ez az együttműködési értékelési projekt Európában. Ez a közös cselekvés az önök által elfogadandó ajánlások közül nagyon sokat megszívlel. A közös cselekvés a megelőzésre koncentrál, a parlament is tám aláhúzza ennek fontosságát, illetve a rendelkezésre álló adatok és tudás, legjobb gyakorlatok javítását és cseréjét. Ugyanakkor egy másik területre is koncentrál, mert a Európai Parlament is rámutatott, a demenciás betegek jogait kell, hogy érvényesítsük. Teljesen együtt koordinált kutatásra van szükség, hogy jobban megértsük, hogyan lehet a demenciás betegség előrehaladását megakadályozni, vagy legalább lassítani. Éppen ezért egy közös programozási kezdeményezésre lehet a bizottság a neurodegeneratív betegségek elleni fellépésre, különös tekintettel az Alzheimer kóra. Először történt meg, hogy 23 ország együttműködik az Alzheimer elleni harcban. A diagnózis, a kezelés tekintetében jó gyakorlatokat cserélnek Európa szerte, és az Európai Bizottság segíteni igyekszik ezt a folyamatot. Az Európai Parlament is javasolta, és én is megerősítem, hogy az innovációs e- uniós kezdeményezés, amely a 2020-as stratégia része, külön figyelmet szentel az innovatív európai partneri viszonynak, az aktív és egészséges öregedés címmel. A demenciás betegek ügyét is be lehet integrálni ebbe a folyamatba az Európai Parlament vonatkozó kezdeményezése alapján is. Tovább kell támogatnunk az innovatív cselekvéseket ezen a területen, az Alzheimer és a többi demenciás megbetegedés feltárására és kezelésére. A bizottság ugyanakkor kedvezően értékeli azokat az ajánlásokat is, melyek közé tartozik az, hogy 2014 az, EU, az agy európai éve legyen. Az Európai Bizottság lándzsát tör a demencia elleni harc mellett, és komolyan veszi ezt. Most pedig a második rész következik. A második témát szeretre szeretnék reflektálni azon petícióra, melyet Klein úr terjesztett be, egy, az Effecto márka nevű inhalációs berendezés kapcsán. A piacra dobott termék engedélyét 1997-ben megvonta Németország. Ezt sem a bizottság, sem a német hatóságok nem vizsgálták, tovább sem a, a gyártó. Aztán az akkori nagykereskedő disztribútor azt úgy nyilatkozott, hogy további tanulmányokat folytat, mielőtt újra piacra vinni a terméket. 2002-ben új név alatt dobta piacra a termék, ugyanazt a terméket, ekkor a német hatóságok 2005-ben megtiltották ennek további forgalmazását, ekkor az Európai Bizottság körültekintően megvizsgálta az esetet, és arra jutott, hogy a német hatóságokhoz és a gyártóhoz 2007. júliusában hivatalos levelet írt. A bizottság elemzése arra mutatott rá, hogy a német hatóságok által bevezetett tiltás igazolható, mert azok a klinikai adatok, amelyeket a gyártó benyújtott, nem elégségesek ahhoz, hogy bizonyítsák az eszköz alkalmazásának biztonságos voltát. Az orvosi eszközökre vonatkozó irányelv szerint a gyártó kell igazolja a termék biztonságosságát ahhoz, hogy azt a, a, a, a CIE márkajegyet rátehesse. Az irányelv 19-es cikke alapján a, egy termék piaci forgalmazása a, ez a CIE márkajel szükséges a bizottság nézete szerint ez az eset nem alkalm, erre nem alkalmazható a vészáradék eljárás, ezért a német hatóságok által való tiltásra nem reagált. Az a akadály, melyet a felhasználó, amelyel szembesül, ez a német hatóságok 2005-ös tiltása, és nem a bizottság döntéséből adódik ez a helyzet. A bizottságnak megvannak azok a jogi lehetőségei, amelyet nemzeti szinten alkalmazhat. Mert a, a, a petíciót benyújtó, ám igényeit elutasították a német bíróságok, mert a petíció benyújtójának keresetét. A bizottság 2007-ben arra kérte a petíciót benyújtót, hogy a gyártót kérje fel, hogy a megfelelő klinikai adatokat terjessze be, és ezáltal oldja fel a tiltást, forduljon a német hatóságokhoz ennek érdekében. A bizottság, amennyire tudja, ilyen cselekmény nem történt azóta. Komisárió, Köszönöm szépen, biztos úr. Most a frakciók itt hallgatjuk meg. Először két percre az Európai Néppárt nevében Elena Antonescu asszonyt hallgatjuk meg. Președinte, mă voi referi... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék az Alzheimer betegségekről és más demenciákról hozzászólni. Szeretnék gratulálni a raportőrnek. Én a néppárt részéről árnyék jelentéstevő vagyok, és minden kollégának szeretnék köszönetet mondani a hozzájárulásukért. Nagy figyelemmel követték ezt a dossziét, ez mutatja, hogy mennyire fontos ez a téma. 9,9 millió demenciában szenvedő ember található Európában, és 2020-ig drámaian emelkedni fog a számuk, mivel még alul diagnosztizálják az Európai Unióban. A prevenció, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás és az intézkedések nem kiegyenlítettek az egyes tagállamokban. Ez a jelentés nagyon fontos lépés a betegség elleni harcban, és szükséges ahhoz, hogy új együttműködési módot valósítsunk meg a tagállamok között annak érdekében, hogy felvegyük a harcot ezzel a problémával, amely az egész EU-t érinti. A szolidaritás, a legjobb gyakorlatok cseréje szükséges ahhoz, hogy ne pocsékoljuk el az erőforrásokat. Szeretném felhívni a figyelmet a prevenciós diagnózisra és a korai beavatkozásra. Ebben a betegségben ez nagyon fontos ahhoz, hogy felvessük a harcot vele hangsúlyoznunk kell a neurológia és a közegészségügy közti kapcsolatot, hogyha el akarjuk kerülni a betegség kialakulással kapcsolatos problémákat. Ezen kívül a kutatást gyakorlatban is támogatni kell. Szétaprózódik a kutatás, itt a multidisziplináris megközelítést kell alkalmaznunk az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm, Antonescu. Köszönöm szépen, Antonescu asszony. Most a szocialista kollégák nevében Childers asszony következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Majdnem 10 millió európai szenved demenciás betegségektől, az Alzheimer ezek közül a leggyakoribb forma. Édesanyám tavaly hunyt el, személyes példával is bírok, tehát ezért is üdvözlöm ezt az európai kezdeményezést csak az esetek felét sikerül diagnosztizálni beszélések szerint, és kétszer több nő szenvez demenciás betegségben, mint férfi, és az is aggályos, hogy az egyre öregedő európai lakosság körében a betegek száma az elmúlt 20 év, a következő 20 évben meg fog duplázódni. Ez azt jelenti a preferencia ráta 50% mivel 5 éves kézősen lehet csak diagnosztizni a, a demencia betegségek jó részét, ezért fontos a, a megelőzés. A kutatás javítása is nagyon fontos, hiszen a ma folyó kutatás 85%-a Európai Uniós koordináció nélkül folyik a tagállamokban. És a legjobb gyakorlatok cseréjére is koncentrálni kell, valamint a betegek és családtagjaik jogainak érvényesítésére. Én és szociáldemokrata képviselőtársaim a demenciás betegségek szociális társadalmi kihatására koncentráltunk a módosítóinkban. Következőket sürgetjük. A nők sajátságos igényére kell koncentrálnunk, mert a betegek jó részét ők alkotják, és a orvosi, tá- szociális kutatás, szociális politika kell, hogy szolgálják ezeket a sajátságos célokat. A bizottságot arra kell kérjük, hogy ilyen jogalkotással a munkahelyi jogok és a munkahelyi egészségügy tekintetében, és hogy sikerüljön a, a mentális szavarokkal szenvedőket is integrálni a munka világába. Ehhez európai koordinációra van szükség, valamint szeretnénk felhívni különféle kampányok révén a figyelmet arra, hogy mindenki észrevegye korai időszakban a szimptomákat. Szeretnék gratulálni végül Maria Matisznak és a jelentéstevőnek és árnyék előadóinak ahhoz, hogy elkészítették ezt a jelentést. Köszönöm szépen. A liberálisok nevében két percre megadom a szót Frederik Ries asszonynak. Merci, monsieur le président. La lutte contre la maladie... Köszönöm szépen, elnök úr. Az Alzheimer elleni harc az Európai Unióban prioritásá vált az elmúlt években. Örülök annak, hogy ezeket a, ezeket a kezdeményezéseket bemutatta Dali úr. 7 millió személy szenved, az, szenved Alzheimer korban, és még 10 millió ember más demenciákban. Nagyon fontos az, hogy a koordinációra megerősített koordinációra sor kerüljön, illetve a 2014-es új keretben, új kutatási keretben nagyobb hangsúlyt helyezzünk erre a, erre a betegségre. Fontos az is, hogy odafigyeljünk a gondozókra, hiszen ők is nagyon komoly terhet viselnek. Franciaországban egy tanulmány jelent meg ebben a témában, és láthatjuk, hogy körülbelül 1000 euróba kerül a betegek gondozása havonta. Ezt jelenleg a családnak kell megfizetnie, nagyon kismértékű segítséget kapnak kívülről. A tudományos világ azt mondja jelenleg, hogy meg kell változtatni a jelenlegi orvosi kritériumokat. Sokszor Alzheimer korra gondolunk akkor is, amikor nem pontosan erről a betegségről van szó. A négyes pontra utalnék a kutatásokat. Mindenképpen fel kell gyorsítani. Addig van erre legalább szükség, amíg meg nem találjuk az Alzheimer kor hatékony ellenszerét. Köszönöm szépen. Most a zöldek nevében Hefner úrnak adom meg a szót. Ja, Igen. Nem tudom, kitalálta ki, hogy ezt a két vitát összekeverje, de a parlament ügyét nem szolgálta ezzel. Nos, Európa szerte egyre fokozódik az a, a az orvoságok és a biztosítások ára, költsége. Úgy, azt jelenti, hogy az orvosi tudomány előrelépésével egyre drágábbak a gyógymódok is. 30 millió aszmában szenvedő beteg van Európában, és az a gyártó, aki ezt a kis inhalációs eszközt előállította, egy olyan eszközt állított elő, amely sokszor gyorsabban, hatékonyabban és olcsóbban tud sikerre, és sikerre vinni az mások kezelését. 40 éve van piacon ez a termék. És akkor 1996-ban betudták ezt az eh, eszközt. 2006 óta foglalkozik a bizottság, a petíciós bizottság kezdeményezése óta ezzel az ügyel. Szerintem arról kell gondoskodni, hogy az állampolgárnak joga legyen beszerezni ezt az eszközt. Ebben az esetben ez nem valósult meg, ez a cél, mert a bizottság eh, ha nem kíván világos döntést hozni. Én személyesen szeretnék önhöz szólni, Dali úr, mikor meghívtuk a petíciós bizottságba, azt jel, hogy megbeszéljük ezt a kérdést, azt mondta, nincs ideje erre, azt mondta, személyes találkozót kérjek. Elmentem önhöz, ön személyesen azt mondta, azt ígérte nekem, hogy foglalkozik ezzel az ügyel, és gyorsan dűlőre viszi a dolgot. Azóta nem hallottam erről, egy levelet ugyan megírtak, de válasz nem született. Ez nem az a megfelelő eljárás, ahogy a bizottságnak fel kell lépni ilyen esetekben. Nagyon világosan le kell szögeznem, az Európai Parlament elvárja, és ezt kimondjuk a honlapi szavazás során ezen állásfoglalásban is, hogy a bizottság az állampolgárok joga mellett lépjen fel. Azt várjuk önöktől, hogy az ilyen kis vállalatok, mint ennek a terminek a gyártója is védelmet kapjon. Sok pénzről van itt szó, de leginkább az emberek egészségéről. Jól látjuk a problematikát, azonban nem értjük, hogy ön hogyan léphetett így, illetve hogyan nem léphetett így. Egyetlen világos érvet sem találtam, amely erősíteni az ön által képviselt álláspontot. Egy orvosi termékről van szó, 30 ezerszer több millió ember használta ezt, jó eredménnyel a betegbiztosító kasszák is kimutathatják, hogy költségmegtakarítással járt ennek az eszköznek az alkalmazása. Eljött ide olyannak, hogy a bizottság betöltse feladatát és pozitív döntést hozzon. Köszönöm szépen, Dartmouth úr felmutatta a kék kártyáját. Hefner úr, hajlandó válaszolni Dartmouth úr kérdésére? Kék kártyát mutatott fel Dartmouth úr. 30 másodperces kérdésen nyílik így Dartmouth úrnak lehetősége. Hajlandó erre válaszolni? Tessék, fél perce van. Uh, Igen, Hefner úr egyetérte azzal, hogy a biztos úr megjegyzései a bronkó erről, amiket hallottunk, kikerülik a válaszadást, és károsak a cégnek és az asztmától szenvedőknek általában véve. Hefner úr, fél perc. A rövid, de személyes választ megenged. Az a benyomásom, hogy a biztos úr még nem ragadta meg azt a lehetőséget, hogy személyesen megismerkedjen ezzel a, a, a témakörrel. Ön, Dali biztos úr, azt javaslom, hogy ön és tisztviselői is azok, akik felelősek voltak e késlekedésért, új, friss e, szempontok alapján vizsgálják felül ezeket a kérdésköröket. És az is jó lenne, hogyha a petíciós bizottsággal össze lehetne ülni a megoldás érdekében. Teljesen osztom a képviselőtársam által feltett gondolatokat. Hefner úr, félbe kellett szakítanom, lejárt az ideje. Most egy percre megadom a szót Janak Udakis asszonynak az ECR frakció nevében. Thank you. Köszönöm szépen. 750 ezer ember az Egyesült Királyságban demenciától szenved, ezeknek több mint 50% Alzheimer-től szenved. Mindenkinek más a tapasztalata ezzel kapcsolatban. Nincs ennek a betegségnek gyógymódja, és gyakran csapdába ejti mind a beteget, mind a gondozókat, függetlenül a kortól. De mit tehetünk? Mi az elsődleges szükséglet? Ez a helyi támogatást először ebben a házban, ha megvitatjuk ezt a témát, akkor ez az állampolgárok elé kerül, és akkor majd utána dönthetünk a legjobb gyakorlatokról és a prioritásoktól. Hogy tudatosítjuk ezt a betegséget, ez vezethet a prevencióhoz és a korai diagnózishoz. És hogyha megfelelő időben beavatkoznak, ez lelassíthatja a folyamatot. Ami fontos az az, a szenvedőknek segítsünk, a családoknak legyen információs támogatottsága, a betegeknek segítsük, hogy a méltóságukat megőrizhessék ebben a nehéz betegségben. Janakudakis. Köszönöm szépen, Janakudakis asszony. Most egy percre megadom a szót Dartmouth úrnak, frakciója nevéből. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy egy kis német vállalkozás, a Bronco Air, Müncheni vállalat, egy olyan terméket talált ki, és próbál forgalmazni, amely javítja az asztmások életét, hiszen ők inhalátorra kényszerülnek. Több mint 14 éven nem tudják ezt forgalmazni, ezt a terméket. A bizottság érvelése azzal kapcsolatban, hogy miért alakult ez így, nagyon eltért a petíciós bizottság elnökének értelmezésétől jogilag úgy tűnik, hogy a vállalkozást igazságtalanul ítélték meg. A bizottság nem lépett fel megfelelően. Vajon miért a nagy gyógyszervállalkozások és az ő lobby hátterük mellé áll a bizottság? Úgy véljük, hogy egy azonnali vizsgáló bizottság felállítására van szükség, hiszen ki kell vizsgálni azt, hogy a bizottság miért így kezelte ezt a kérdést. Elnök, köszönöm szépen. Most másfél percre megadom a szót, szót Diane Dutz asszonynak a függetlenek nevében. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Már ma elmondták ebben a házban, hogy az Egyesült Királyságban nagyon sokan szenvednek demenciás betegségben. 16 ezeren ezek közül az én választóközöttemben Észak-Írországban élnek. Kegyetlen betegség ez, megfosztja személyiségétől a beteget, elveszi függetlenségét, végül a családtagjaival való kapcsolattartást is ellehetetleníti. Pusztító betegség ez, amely hatalmas terhet ró a családokra, a gondozókra, akik sokszor elszigetelten kell, hogy ellássák ezt a feladatot, és nagyon sokszor a gondozók maguk nők. Az Egyesült Királyságban 2015-ben a demenciás betegek száma 1,7 millióra becsült. A becsült költsége ennek a 2018-ban 27 milliárd font lesz. Elképesztő összegek ezek, kedves képviselőtársaim, és ezek is égetően szükségesé teszik a kutatást, a források megfelelő célzását az orvosi ellátásban és a, a szociális ellátásban. Ez kötelező feladat. Be kell látnunk azt is, hogy az önkéntes közösség milyen segítséget nyújthat. Biztos úr beszélt az aktív öregedés programjáról és a Melon Muse, a Belfasti Melon Muse rendszerre szeretném felhívni a figyelmet, amely nemzetközi versenyt írt ki a szociális integráció és az életminőség javítása témájában a demenciás betegek és családtagjaik érdekében. Köszönöm szépen, Dodz asszony. Most az egyéni hozzászólók következnek. Elsőnek másfél percre megadom a szót Péter Jár úrnak. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Dali biztos úr, én is nagyon bosszantónak találom, hogy a két téma között ide-oda ugrálunk, legalább valami logika kellett volna, hogy legyen. Én Klein úr petíciójával kapcsolatban szólnék hozzá, és örülök, hogy hozzászólhatok, mert a petíciós bizottság már egy jó ideje foglalkozik ezzel a témával. Volt egy innovatív társaság, amely egy inhalátor dolgozott ki az asztmások számára. Nagyon jót tett a betegeknek, és jó volt a biztosítóknak is, mert olcsóbb volt, és kitűnőnek minősítették, de aztán sokként Németországban betiltottak a hatóságok, és a bizottság egy védzáradéki eljárást nyitott. Most a részletektől függetlenül én úgy gondolom, hogy az első tilalomnál 96-ban nem ilyen jogszerűen folyt. A bizottságnak kötelessége lett volna, hogy a védzáradék értelmében lehetőséget nyújtson a panasz benyújtására. Itt idézném a mi jogi szolgálatunknak a véleményét. Klein úr egy fölháborító jogi hibának az áldozata. Én most nem szeretnék itt új mutogatni senkire, egyszerűen az lenne fontos számomra, hogy végre megoldást találjunk. Oldjuk már meg ezt a problémát, csak arra kérném, hogy a Petíciós Bizottság egyöntetű szavazatát támogassa, és jogorvoslatot biztosítson a petíció benyújtójának minden azt ma beteg érdekében. Köszönöm szépen. Másfél percre Szárbo asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Manapság még mindig nagyon sok bizonytalanság övezi az Alzheimer betegséget. Sajnálatos módon egyre romlik a helyzet arányait tekintve, hogy öregszik az európai lakosság. Ezért kell több kutatás, több tanulmány, feltárva az okokat és a kezelés lehetőségeit az összes demenciás betegségre vonatkozó. Ám csak úgy, mint más betegségeknél, itt is van bizonyíték arra, hogy egyszerű életmódbeli változások jelentős preventív hatása lehetnek. Ezért nyitottam be magam módosítókat, amelyben azt kérem, hogy több figyelmet szenteljünk a táplálkozás kihatásaira, a demenciás betegségekre. Tehát mindenki ismer legalább egy személyt, akinek demenciás megbetegedése van, és jól tudjuk, hogy a személyes költségek sokkal nagyobbak a terhek, mint a, pénzügyi vagy pénzben mérhető társadalmi hatások. A demenciának pusztító hatása van mindenki számára, ijesztő kell ez legyen. Ezért született meg ez átfogó jelentés, mely megemlíti az összes kulcsfontosságú elemét kérdéskörnek. A bizottságtól pozitív választ várunk, és a tagállamoktól szintén. Köszönöm szépen, most egy percre megadom a szót Parvanov asszonynak. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is sajnálatosnak tartom, hogy az egyik témáról a másikra ugrálunk. Ez ugyanaz, mint hogy a hajózásról és a halászatról együtt folytatnánk vitát. Szeretnék gratulálni Marisának, az Európai Unió végre felveszi a harcot, és prioritásnak jelöli ki az Alzheimer kór elleni harcot. Ennek a kórnak nagyon nagyok a költségei az egészségügyi rendszerekben, és nőni fog a betegek száma a következő években, ezért nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, és megfelelő tervet dolgozzunk-e ki. Remélem, hogy a bizottság az Alzheimerrel kapcsolatos kezdeményezést felkarolja, és elismeri az öregedő társadalmunkat érintő közegészségügyi kihívást. A multidisziplináris megközelítés különösen fontos. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a célzott beruházás és a kutatás hangsúlyt kapjon, de ezt nem a biznesz célok érdekében, hanem azért, hogy az állampolgárok érdekeit szolgáljuk azt hiszem, hogy itt azt látjuk az asztma kérdésben, hogy egyre nagyobb a lobbisták súlya Németország részéről, és én azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy egy ügyben kis vagy nagy nagyvállalat érintett, hanem a betegek biztonsága. Tiene la palabra... Köszönöm, Parvanova asszony. Most egy percre megadom a szót. Szatu Haszi asszonynak. köszönöm szépen. Kedves képviselőtársaim, először is szeretném megköszönni Matthias asszonynak a kiváló munkáját. Az Alzheimer betegség és a demenciás megbetegedések súlyos társadalmi terheket rónak ránk. Van egy, egy humán, egy, egy emberi szenvedésben mérhetetlen és egy pénzben mérhető hatása ennek. Csak az Alzheimer betegségek kezelése 7 millió euróba kerül Európa szerte évente. Ez másfélszer annyiba kerül, mint hogyha az, az üveg, mint 30 kal csökkentenénk 2020-ig az hatást okozó gázok kibocsátását. 20 évenként megduplázódik besések szerint az Alzheimeres betegek száma. Ezért, hogy fontos a prevenciós lépésekre koncentrálnunk, és arra, hogy a legkorábban diagnosztizálják a betegséget az egyes vegyszerek hatását mérő tanulmányokra hívnám fel a figyelmet, amelyek a kockázat növekedését okozzák, az ilyen megbetegedések kockázatát növelik. Ezen anyagok használatának elkerülése jelentős preventív hatással bírhatna. Köszönöm, Hassi asszony. Uszki úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos úr. Az Alzheimer korról szeretnék beszélni. Ez egy olyan jelentés, amely nem amelyhez nem párosul törvényalkotás vagy jogszabályalkotás. Ez egy szörnyű betegség, nagyon komoly szociális és gazdasági kihatása van. Ezért szociális problémáról van szó. Az európai lakosság idősödéséről, öregedéséről is szó van, és ez, éppen ezért elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag járványá vált az Alzheimer-kor. Mit is tehetünk ilyenkor? Megelőzés, ez csökkenti a költségeket, illetve javíthatjuk a betegek egészségügyi állapotát. Az életmódon is javíthatunk, az összes európai polgár esetében koordinálhatjuk a tagállamok között az egészségügyi ellátást, illetve a kutatást. A betegek illetve a betegek családjainak egyesületét hálózatának kialakításával is javíthatunk a helyzetet. Önök köszönöm szépen, Uszki úr. Most másfél percre Philippe Juvin következik. Monsieur le Président, mes chers collègues. Elnök úr, kedves kollégánk. Annyi mindent lehet elmondani az Alzheimer korról, én két dolgot emelnék ki. Erőször is. Tény, hogy a súlyos betegeknek lehetőséget kellene nyújtani, hogy otthoni ellátást kapjanak. Tudjuk az orvosoktól, hogy nem kellene kibontítani őket a megszokott környezetükből, mert ez súlyosbíthatja a betegséget. Tehát az egyik prioritásunk az kellene, hogy legyen, hogy a betegek otthon maradjanak a megszokott környezetükben, amíg csak lehetséges, hogy segítsük a családokat. Nem szabad őket magukra hagyni. A második pont a kutatás. Miért fontos a kutatás? Azért említem ezt, mert ez az egyetlen reményünk, hogy megfelelő öm, megoldást találunk a kérdésre. Több pénzt kell fordítanunk a kutatásra. Persze, ez igaz, de mielőtt az erőforrásokról beszélünk, arról kellene beszélni, hogy mire fordítjuk. Eddig túlságosan széttagolt volt a kutatás, nincsenek prioritása, nem tartják az érintettek a kapcsolatot, a sejtbiológusoknak tartani kellene a kapcsolatot a neurológusokkal, és így tovább. Együtt kell, hogy működjenek az emberek. Remélem, hogy a bizottság egy közös kutatási programot képes támogatni, ezt a francia elnökség ideje alatt indították be hogy mondjam el a betegeknek és hozzátartozóinak, hogy igen, előrelépünk, bízzanak, nincsenek egyedül, nem lesznek egyedül. Thank you. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Hadd köszönjem meg az előadónak és az árnyék előadónak kiváló munkájukat, mert kifejtettek. Még az Alzheimer-re foglalkozó jelentés is önmagában is nagyon fontos alapvetően a tagállamok felelősek a megfelelő végrehajtásért. Az öregedő lakosság egyik legszorítóbb kihívás lesz a jövőben, és a demenciás betegségek terjedése a legnagy, legfőbb oka az idősek kiszolgáltatottságának, inaktivitásnak. Jelenleg a, a házastárs vagy a gyermek látja leggyakrabban a demenciás beteget, ez rettenetes nehéz munkát jelent, nagyon nagy terhet. Ezért módosítóink a bizottságot arra hívják fel, hogy gondolják meg, miképp lehet munkahelyeket teremteni egy jobb ellátási ágazatban a 2020-as stratégia keretein belül. Ez rendkívül fontos volna. Az is fontos, hogy ne csak arra koncentráljunk, hogy a kutatást finanszírozzuk, a kezelés és a megelőzés tekintetében, hanem egyszerű preventív intézkedéseket erősítsünk, mint az életmódváltozás, a táplálkozás mikéntjének változtása, mert az utóbbi nagyon fontos tényező a demenciás betegségek és az Alzheimer kialakulásában. Tovább kell kutatni ezen a területen is tehát. A demenciás betegségek ára 130 milliárd euró volt. 19 millió embert érint, betegeket és családtagokat. Morális és gazdasági kötelességünk tehát, hogy több pénzt fektessünk erettenetes betegség elleni harcba. Köszönöm, Köszönöm Hazi Markákis úr. Elnök úr, a közlemény és a jelentés nagyon jó, úgyhogy Dali úrnak és Matthias kollégának is szeretnék köszönetet mondani. Az Alzheimer igenis a korunk pestise, és az a probléma, hogy nagyon keveset tudunk róla. Úgyhogy első sorban kutatás, kutatás, kutatás, hölgyeim és uraim, egyesítenünk kell az erőinket. Úgyhogy üdvözlöm a bizottság javaslatát, innovációs partnerség az egészséges időskor érdekében. Az USA-ban sok évvel ezelőtt a, K- a rák elleni harcot prioritásá tették, és nagyon sokat értek el, és erre van szükségünk, és nagyon örülök annak, hogy az Alzheimer kórra koncentrálhatunk. Fel kell mérnünk, mi lehet a megelőzés, mit tehetünk. Ezért az európai kutatási politikában koncentrálnunk kell az erőinket. Az Alzheimer kor lehet az egyik nagy témán. Köszönöm. Köszönöm. Brepúz asszony a szó a következőkben. Köszönöm, elnök úr. Az Alzheimer Szövetség, parlamenten belül szövetség alelnökeként külön üdvözlöm ezt a jelentést, Matthias Asszony jelentését. A legfontosabb pontokat megemlíti, amelyekkel foglalkozzuk el a közeljövőben. Két pontot szeretnék kiemelni. Egyrészt a prevenció és az időben történt diagnózis fontosságát. Képzési kampányra van szükség, tájékoztatási kampányra, ez alapvető fontosságú, hogy a beteg és családja leghamarabb észtelen tudja betegséget, el tudja kezdeni a terápiás eszközök alkalmazását, amelyek rendelkezésre állnak. Ugyanakkor közösség kutatási programokra van szükség. Nagyon sok kollega azt elmondta, hogy a kutatási eszközök jelentős részét nem európai koordináció alapján használják, így nagyon sok párhuzamos egymást fedő kutatás folyik. Fontos volna egy stratégiai keret, melyek alapján hatékonyabban lehet kihasználni a kutatási forrásokat, tevékenységeket és jobb kezelési lehetőségeket lehet neki dolgozni. Köszönöm szépen. A spontán eljárásokhoz szeretném mondani, hogy öten szólhatnak hozzá. Mikolasik úr. Elnök úr, az Európai Bizottság Alzheimer kór és demencia elleni harca javul. Nagyon fontos, hogy a kór meggyógyítására koncentráljunk, illetve arra, hogy hogyan javíthatjuk a körülményeket a betegeknek, amely abból is ered, hogy az európai populáció öregszik. Ezen kívül az orvosok képzésében is nagy szerepet kell, hogy kapjon, valamint tudnunk kell, hogy minden évben 1,4 millió demenciás eset fordul elő. A korai diagnózis nagyon fontos ahhoz, hogy ezeknek a betegeknek a méltóságát megőrizhessük. Ez kell, hogy motiváljon minket. Ezen kívül vannak más tényezők is, mint például a családtagok, akik gyakran társadalmi stigmákkal néznek szembe, így aztán a társadalomnak fel kell ismerni azt, hogy milyen nagy a szerepük a gondozásban. Köszönöm. Paleszkész. Paleszkész képviselő. Sveikinu pranešėjus, kurie gerai padirbėjo. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok a jelentéstevőnek. Be kell látnunk, hogy az Alzheimer kór és a többi demenciás betegség ijesztő sebességgel terjed az idősek körében. Sokszor a szimptomákat is későn vagy nem helytelenül diagnosztizálják, és nem kaptak megfelelő kezelést a betegek a kellő időben. Ezért üdvözlöm hogy prioritásként jelöljük meg a demenciás betegségek körét az egészségügyi politikában. Foglalkozni kell a szimptomák korai felfedésével, a korai diagnózis eszközrendszerét kell erősítenünk, ennek révén tudjuk, tudunk fellépni a betegek, az esetek növekvő száma ellen, és a betegség terjedése, és terjedése ellen. Azt is fontos belátnunk, hogy nagyon sok tagállamban az ezen betegek egészségügyi ellátási rendszere nem kielégítő. Az Európai Unió kell, hogy e, e, értékelje a helyzetet, látnunk kell a családtagok helyzetét, e, olyan garanciákat kell adnunk ezeknek az embereknek, amely megkönnyíti a látókvállalat terhek vállalását. Köszönöm. A, catch, a spontán eh, hozzászólásokban már nem tudom önt felvenni, de korábban. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék rámutatni, hogy az Alzheimerről és idősekről beszélünk. Az én körzetemben van egy 47 éves férfi, akit az apja, megőzvegyült, apja gondozott, azért, mert a fia betegedett meg. Úgyhogy nem élek vissza ezzel a lehetőséggel, de köszönöm, hogy hozzászólhattam. Igen, ez főleg egy időskori kérdés, de nem kizárólag. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Most pedig Kreis Dörfer úr. Biztos úr, kedves kollégák, a petícióval kapcsolatban szeretnék hozzászólni. 2007 óta foglalkozom ezzel az ügyjel. 2007 őszén feltettem egy kérdést a bizottságnak, nem kaptam megfelelő választ. Nagyon sok vitát folytattam a német egészségügyi minisztériumban, mindig kikerültek a válasz, és Dali úr az önválasza. Hát úgy tűnik, hogy semmi kedve nincs ahhoz, hogy ezzel az ügyel foglalkozzon. Nem az ön biztossága alatt történt ez, de ön egy kollektív testületnek a tagja, és elvárom a petíciós bizottság részéről, hogy minden dokumentumot le rendelkezésünkre bocsásson, és hogyha megnézi az ember ezt az asztma inhalátort, miért? Miért nincs bizonyos cégeknek érdeke abban, hogy a piacra dobja ezeket az inhalátorokat? A tartalma fontos, nem a műanyag tartó, amivel beteszik a hatóanyagot meg kellene már nézni, hogy milyen pénzügyi érdekek fűződnek ahhoz, hogy a kis cégeket távol tartsuk a piacoktól, akkor majd nagyon sok minden világosá válna. És igenis követelem, hogy a dokumentumokat biztosítsa nekünk, hajlandó-e arra, hogy a jogi bizottsággal és velünk összeüljön, és ne csak félre toljon minket, hiszen az állampolgároknak is joga van ahhoz, hogy megfelelő választ kapjanak. Köszönöm. Köszönöm. Rendben nagyon nagy csúszásban vagyunk, a spontán felszólalások körében öt személyt szólítok fel, Luki Elacka asszony, aztán Blinkovics útja asszony, aztán Galaha úr, Oken, aztán Bartalozzi képviselők. Ők öten kapnak szót tehát. Köszönöm a szót, elnök úr. Egyre inkább egyre több személyt látunk, akik időskori betegségekben szenvednek. A statisztikák alapján a 80 éveseknél öregebbek egy ötöde Alzheimer korban szenved. Ez nem gyógyítható betegség, ám az időben történt diagnózis alapján le lehet lassítani a betegség előrehaladását. 2009-ben a méretadatok szerint a demenciás betegek 28%-a Európában él, így másodikok vagyunk a világon Ázsia után. Lengyelországban kb. 50 ezer Alzheimer beteget regisztráltunk, és háromszorosára nő a számú 2040-ig a bestések szerint. Ez meglehetősen ijesztő számadott sor. Megvannak ennek a társadalmi-gazdasági kihatásai is, és a családokra mért csapás is nagyon súlyos, ezért oly fontos, hogy foglalkozunk ezzel a témával ma is. Specializált kutatásra és információs kampányokra van szükség, hogy jobban diagnosztizáljuk és kezeljük a betegséget. Köszönöm, Blinkevics Júte, asszony egy perc. Köszönöm szépen. Üdvözlöm ezt a kezdeményezést, és azokat az intézkedéseket, amelyeket javasoltak az Alzheimer korra kapcsolatban. A korai felismerés <clears throat> és a klinikai adatok és a páciensek jogairól szóló eszmecserében nem állnak rendelkezésre megfelelő statisztikai adatok, hogyan terjed, milyen mértékben az Alzheimer-kor. Nagyon fontos a konkrét indikátorok ismerete, ehhez kutatásokra van szükségünk, és klinikai kutatási programokra. Figyelnünk kell az egészségügyi dolgozókra és a támogató gondozókra, hiszen ők naponta találkoznak a betegekkel. A diagnózist korábban kell felállítanunk ehhez, hogy lehetővé tegyük a prevenciós megközelítés, de ehhez tudatosá kell tennünk ennek a betegségnek a létezését. Köszönöm. Galahar úr, egy percben. Köszönöm szépen, hogy felszólalhatok az Alzheimer betegség ügyében. 44 ezer ír szenved ebben a progresszív betegségben, ahol is egyre több agysejt sérül, és a szimptomák egyre súlyosabbak lesznek. Sajnálatos van az európai öregedő lakosság körében egyre több embert érint majd a jövőben ez a betegség. Ezért kell jobban koordinálni az EU tagállamok erőfeszítéseit, kutatásokat, a demencia okait feltárandó és az egészségügyi rendszerek erőfeszítéseit összehangolandó. A betegség legfőbb terheit a családtagok viselik. Írországban 50 ezer ember lát el demenciás betegeket nap mint nap. Külön meg kell emlékeznünk az Alzheimer Szövetség, Ír Szövetség ápolóiról, akik nagy segítséget nyújtanak a családtagoknak és a betegeknek. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a műanyag dolog, ami itt a kezemben van, erről van szó. A nagy multik német esetben azt mondta, hogy a hatóanyag és ez a tartó egybe tartozik. Hogyha az ember beteszi a hatóanyagot a műanyag tartóba, akkor azonban ezzel felveszi a harcot a nagy multikkal. Hiszen újra és újra lehetne hasznosítani magát a tartót. Az egy skandallum, hogy a bizottság azt mondja, hogy ez az egyszerű termék ugyan olyan, mint hogyha orvosságról lenne szó. Persze, hogy az orvoságokat tesztelik, de ez szörnyű, hogy nem kapunk önöktől megfelelő választ, hiszen nagyon sok biztosító társaságnál nagyon sokan szeretnék igénybe venni ezt a műanyag tartót. Bártalad Szúria szó következőkben. Signor Presidente, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A degeneratív betegségekről beszélünk, például az Alzheimer korról. Nek nagyon komos e- e- egészségügyi költsége van az Európai Unióra nézve. Ezek nem csupán egészségügyi problémák, hiszen a közvetlen terápiák, illetve a járulékos költségek e, nagyon magasak. Mindenkivel foglalkoznunk kell, akik a betegek gondozásával, foglalkoznak. Nagyon fontos lenne, hogyha együttműködnének a tagállamok, különös tekintettel a kutatásban és a tudományos világban. A megelőzésre és sokkal nagyobb hangsúlyt kell majd fordítani. Innovatív megoldásokat kell keresni. Nagyon fontos az is, hogy az elért eredményeket megosszák egymással a tagállamok, hogy jobban megismerjük ezt a betegséget. Elnök, köszönöm szépen. Dáli úr következik. Commissioner? Biztos úr. Thank you very much, President, honorable member. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Azok, akik ma hozzászóltak, azoknak köszönet jár. Az Alzheimerrel és más demenciákkal kapcsolatban való hozzászólások nagyon értékesek, és a jelentés is a bizottság számára. Hogy hangsúlyozzam azt, hogy a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy felvegye a harcot az Alzheimer korral és más demenciákkal. Sajnos ezek részei nagyon sok európai állampolgár számára az öregedési folyamatnak. Kollektív felelősséget kellene vállalnunk, hogy csökkentsük a terheket, és megakadályozzuk a késői diagnózist, és megbírkozzunk ezzel a betegséggel. Támogatnunk kell a tagállamokat, működjenek együtt a parlamenttel, az Alzheimer és más demenciák esetében. Ami a Klein kérelmet illeti. Először is, hogy szögezem le? Manzoni asszony, mi szerint a bizottság dolga az, hogy támogassa az állampolgárokat biztosíthatom róla, én a betegeket támogatom. Nagyon fontos számomra, számomra, mint egészségügyi biztos számára, hogy ne kössek ebben a, az ügyben kompromisszumokat. Nem spórolok meg senkinek semmit, semmilyen eljárást, mindegyiknek az a célja, hogy bármely készülék, amelyet orvosi célra lehet használni, megfelelő tesztelés alá essen, és megfelelő biztonsági besorolást kapjon. A kérdés nem az, hogy hogyan használjuk a hatóanyagot egy műanyag darabbal, ahogy ezt ön mondta. A kérdés az, hogy klinikai bizonyítékokra van szükségünk, hogy ez a termék biztonságos. Ehhez a kérelmezőnek, ez esetben Klein úrnak kötelessége, ő azt kérte, hogy 24 betegen tesztelje a, ezt a hatóanyagot. Ő ezt tette meg. 24 beteg. Hát, hogy miért állunk ellen? Miért, miért áll ő ellen? Miért nem akar több tesztet elvégezni? Én, én ezt kérdezem, ezt a kérdést teszem fel magamnak. Tudnunk kell, ez a termék univerzálisan kompatibilis, vagy csak egy orvossága, vagy a többiekkel is alkalmazható? Ez esetben a dózis változik? Hogyan lehet beállítani a dózist? Én, mint nem szakértő, hogyha állampolgárként használnám ezt a készüléket, ezeket a kérdéseket tenném föl. És ezért tették föl a hatóságok ezeket a kérdéseket maguknak, és kérték, hogy tesztelni kelljen ezt a készületet, mielőtt nagy forgalomba kerül. Van erre egy megfelelő biztos, egy biztosítási eljárás, és ezt nem kerülöm meg. Azt mondták, hogy megígértem, hogy felülvizsgálom ezt az esetet. Ezt meg is tettem? Nagyon sok részletet tudnék mondani erről az ügyről. Persze nekem is be kellett gyűjtenem az információkat, hiszen 97 óta dolgoznak rajta. Klein úr kért tőlem, vagy a kabinetemmel egy találkozót, ezt azonnal is fogadtam. A kabinetem vezetője tájékoztatta, készen állunk, várjuk. Erre egy e-mailt küldött nekünk feltételekkel, mi szerint a bizottság nak kellene viselni a repülő útja és a tartózkodása költségeit Brüsszelben, valamint a munkatársaiért, és ezt nem fogadtam el. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Most pedig végül Matthias asszony kap szót. Tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Megköszönöm a sok bátortó szót, az Alzheimer korral kapcsolatos jelentést ért támogatást. A helyzet jelenleg drámai. Még mindig nem diagnosztizálják megfelelően az Alzheimer kort. Úgy látom, hogy van egy közös fonal, amely, fel, amely megtalálható az összes hozzászólásban. A betegek méltósága, a betegek jogai, ez mindegyik felszólalásban kitapintható volt a betegeknek is, illetve a gondozóknak is, formális vagy informális gondozóknak, az egészségügyi rendszer dolgozóinak, mindannyiunknak jár a méltóság. Örülök annak, hogy a biztos úr is hasonlóan vélekedik erről, mint jó magam. Örülök annak is, örülnék annak is, hogyha a parlament eme jelentését pozitívan értékelni a bizottság. Sürgős problémáról van szó, mi hamarabb lépnünk kell. Tudjuk, hogy a parlament megfelelő figyelemmel fogja ezt a kérdést tanulmányozni, reméljük pozitív lesz a szavazás végeredménye. De tudjuk, biztos úr, hogy az európai emberek sokkal többet várnak tőlünk, mint pusztán a szolidaritás és a erkölcsi odafigyelés. Konkrét és megfelelő lépéseket, célzott lépéseket kérünk, kérnek rajtunk számon. Erre van szükség, biztos úr. Nekünk itt a parlamentben nincs meg az a kezdeményezési lehetőségünk, mint önöknek. Kérem, hogy lépjen ezzel kapcsolatban jó lenne, hogyha a betegek és a családtagjaik jogait, a méltóságukat valaki fölkarolna. Köszönöm szépen. Matthias asszony, köszönöm biztos úr. Képviselők, lezártuk a vitát, holnap 12.30-kor szavazzunk. Most a bizottsághoz intézett kérdések órája következik. 28 perc csúszásban vagyunk.